jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek rendelkezésre állnak. Ha van, nincs valakinek észrevétele, nem látok észrevételt, a jegyzőkönyvet elfogadják. Most pedig az első napirendi pontra térünk rá, ez pedig a közös vita a